Tehát mivel tud nagyobb nyomást gyakorolni a vietnám rezsimre? A megállapodás megkötésével, vagy a nélkül? A válasz alatt fél percben. Angolul, ha nem bánja. Nos, úgy látjuk, hogy a megállapodás nem segített eddig semmit, mert a tárgyalások során nem javítottak, nem javultak, nem jó az emberi jogi helyzet Vietnámban. Tehát azokat az elveket kell követnünk, amelyben megállapodtunk ebben a házban, és a reformokat kell megkövetelni. Mint mondtam, most egy bianco csekket adunk a megállapodással. A vietnámi fél nem tett semmit, amit eddig ígért, mert tenné később. Köszönöm szépen, Fidanca képviselő egy percben a következő. Köszönöm, elnök asszony. Ez az EU és Vietnám között kötendő megállapodás ellentmondásos. Az emberi jogok témáját megsértik, és nincs lehet, lenne lehetőség földrajzi eredet megjelölésünk védelmére, ugyanakkor nagyon fontos a rizs ágazat helyzete az olasz a legfontosabb az EU-ban, és ez már évek óta támadás alatt van az EBA, a Kambodzsa, Myanmar megállapodások révén. A védzeradékot rosszul is későn alkalmazták, és ez Kambodzsával kötendő megállapodás keretében nincs benne a rizs. A további vietnámi rizskvóták piacra való beengedése alacsony áron ezt a másokat szenvedett ágazatot még inkább térdre kényszeríti. Nem fogjuk ezt a megállapodást aláírni, amíg nem figyelnek oda az olasz és európai rizságazatra. Elnök, köszönöm. Asszima Kopulú következik egy percben. Thank you, Madam President. Köszönöm, elnök asszony. A szabadkereső megállapodás az EU és Vietnám között szerintem nagyon jó megállapodás gazdasági előnyöket hordoz mind a két fél számára. A tarifák fokozatos lebontása és a különféle kvóták eltörlése és a szolgáltatási piacok megnyitása az Európai Uniós vállalatok előtt hozzájárul ahhoz is, hogy a közbeszerzések terén is teret kapjunk. Görögország számára is hasznos ez. Ex exportálhattunk mezőgazdasági gyógyszer termékeket, meg olyan mező, élelmiszereket, mint a feta sajt. Az emberi jogokat, a munkavállaló jogokat és az emberi jog helyzetét, demokráciát is segíti mindez, valamint a klímaváltozás elleni harcban is szerepet kaphat. Most, amikor a kereskedelmi háborúk idejét éljük, szimbolikus jelentősége is van annak, hogy az EU egy múltöltetes szabadkereskedelmi rendszer mellett áll ki, igazságos szabályok mellett, melyek megegyeznek az Európai Unió alapértékeivel. Szavazzuk meg! Köszönöm a következő szóló Vint képviselő. Frau Forman, i en tid, hvor frihandel og samarbejde er under pres... For... Köszönöm, elnök asszony. Egy olyan időszakban, amikor a szabadkereskedelem és az együttműködés fontosabb, mint valaha, mi ragaszkodunk a nyitott piacokhoz. Mi egy fenntartható, méltányos és szabályalapú kereskedelemért dolgozunk, és ezért fontosabb, mint valaha, hogy szabad kereskedelmi megállapodásokat kössünk a fejlődő országokkal. Vietnám elkötelezte magát a nyolc legfontosabb egyezményhez való csatlakozás mellett, és ebből hatot már ratifikált is. A kommunista kormányok felismerték a kollektív tárgyaláshoz és az egyesüléshez való szabadságot. 95 millióval több embernek van ma joga arra, hogy egyesüljenek. Ez egy hatalmas lépés, amit soha nem tudtunk volna elérni, hogyha nem nyújtottunk volna kezet nekik. A megállapodás nem tökéletes, de a politika nem a tökéletességről szól, hanem a haladásról. Köszönöm. Köszönöm. A következő Vinci képviselő egy percben. Elnök asszony, biztos úr, kedves képviselőtársak! A történelem megmutatta, hogy a kereskedelem és a szabad piacok jólétet hoznak létre és biztosítanak. Hazám 60%-os exporttal ö, működik, minden második munkahely közvetlen vagy közvetlenül az exporttól függ, és a társadalmi szociális rendszerünk fenntartása nem lehetséges export nélkül. A Vietnámmal kötendő kereskedő megállapodás valóban különleges értékű, mert egy kommunista úgynevezett küszöbországgal kötjük meg, és további megállapodások előtt nyitja meg az ajtót az európai sztenderdek végrehajtását, jelenti széleskörű politikai dimenziókban, például az alapjogok betartásában. Ezért az értékelési, az alapjogok értékelési mechanizmusai és a szankciók rendkívül fontosak lesznek. Pozitív a mérlege ennek a megállapodásnak, mert a munkavállalói normákat is ratifikálniuk kell. A gazdasági előnyök Európa számára fontosak, a sikeres kereskedelmi politika nagyon fontos, és tovább kell folytassuk további megállapodásokkal ezt a folyamatot. Köszönöm szépen. A következő szóló Kelly képviselő egy percben. Köszönöm, elnök asszony. Hogan biztos úr és Burzsóá úr előadó, illetve mások. Nagyon sok előnye van ennek a szabadkereskedelmi megállapodásnak, mind Vietnám, mind pedig az EU számára. Az ilyen megállapodásoknak fontos, hogy mind a két oldal nyertes legyen. A Szingapúr esetében én voltam a néppárt részéről az előadó, és ezért én üdvözlöm ezt a megállapodást. Ez egy nagyon átfogó megállapodás, ez egy fejlődő ország esetében nagyon fontos, mert a gazdaság fejlesztése egy dolog, de nagyon pozitív az üzenete annak, hogy olyan országokkal, mint Vietnám megállapodást kötünk. Azok a kérdések, amelyek problémát okoznak, a megállapodás nélkül nem lehetnének megoldhatóak. A tárgyalások folytatódni fognak akkor, hogyha megkötjük ezt a megállapodást. Köszönöm. A következő Toido Alvarez képviselő egy percben. Presidenta, komisario Hogan. Elnök asszony, Hogan biztos úr, a szabadkereskedelmi megállapodás Vietnámmal fontos üzenetet küld az Európai Unión kívülre és belőre is még egyszer megmutathatjuk, hogy globális szinten fontos gazdasági erő vagyunk. A populisták a vám vámok megerősítésével protekcionizmust akarnak megvalósítani, de mi fontosnak tartjuk a kereskedelmet. Több ezer cég van Európában, amelyet ez érinteni fog, és a vámok 65%-ának eltörlésével ez egy hatalmas lehetőség lesz. Spanyolország számára alapvetően előnyös lesz ez a megállapodás, például a hús ágazat számára, amely már jelen van Ázsiában, illetve a szeszes italok, az olívaolaj és a bor, ezek nagyon elismert és földrajzi árujelzőkkel ellátott termékek. Ugyanakkor oda kell figyelnünk arra, hogy ezt a megállapodást az aláírást követően be is tartassuk, és ez mindenkinek előnyös legyen. Köszönöm. Következő Zovkó képviselő egy percben. Thank you, Madam Chairman. Um... Köszönöm, elnök asszony. Biztos úr. Vietnám fontos partner Dél-Kelet-Ázsiában számunkra, az ASEAN elnök is szerepét is viszi. Ez még fontosabbá teszi a kereskedelmi megállapodást velük, amely új szakasz nyit meg kapcsolatainkban. Vietnám gyorsan növekvő gazdaság, és az, hogy a vietnámi EU megállapodás gyorsítja, segíti a kereskedelemet, jót tesz a vállalatoknak. És bátorítjuk a gazdasági, kulturális együttműködést is a régiók közötti dél kelet folytatódó keresztény kapcsolatok egészében fontos eleme ez, valamint a felemelkedő ázsiai piacok szempont megnyitásában is fontos. Ám figyelemmel kell legyünk a partnerországban az emberi jogok helyzetére. Látjuk, hogy jogszabályok szorítják sarokba a civil társadalmat, megfigyelés alatt vannak az állampolgárok. A Vietnamon folytatott kereskedelmi megállapodás révén a vallás közötti párbeszédre is rá kell vegyük partnerünket. Nem csak a gazdasági kapcsolatok erősésre van szükség, hanem a vallásszabadság is alap kövekkel, alap, sarokkövek legyen a jövőbeli kapcsolatainknak. Támogatom a megalapodást, de sokkal szorosabb figyelemmel kell kövessük ezeket az elemeket. Das Wort hat jetzt die Kollegin Bent. Bentele kolléga következik egy percben. Tisztelt asszony, tisztelt kollégák, támogatom az EU-Vietnám megállapodás megkötését, mert ezáltal amellett, hogy munkahelyeket őrzünk meg és teremtünk Vietnámban és az EU-ban, még egy jó fejlődést is beindítunk, amely kedvező kihatással bír az, bírhat a vietnami társadalomra. A legfontosabb az, hogy a megállapodás egy szélárd jogi keretet kínáljon, egy platformot a párbeszédre, kontroll mechanizmust és egy állandó bizottságot, amely az EU, illetve Vietnám képviselőivel van feltöltve. Most nem beszélhetünk a kereskedelmi megállapodás tartalmairól csupán, hanem a Green Dealről és a Párizsi megállapodásról, a sajtószabadságról és az emberi jogokról. Nem adunk Bianco cseket, ezzel a, ezt a partnerséget élettel akarjuk megtölteni. A bizottság feladata, hogy ezen megállapodást modell és példávet tegye, és remélhetőleg a parlament többségével ki tudjuk aknázni ezt az esélyt. Elnök, köszönöm. Pereira kolléga egy percben kap szót. Köszönöm, elnök asszony. Biztos úr, tisztelt kollégák, a szabadkereskedelmi megállapodás túl azon, hogy gazdasági szempontból előnyös, azért is kedvező kiadással bír, mert már egy új munkatörvénykönyvet is elfogadtak Vietnámban a szakszervezetekkel kapcsolatos szabadságjogok, pont a mi fellépésünknek köszönhetőek. Persze lehetünk volna ambiciózusak, ami az, az illó ö, egyezmények ö, elfogadását illeti, illetve a Párizsi klíma megállapodás feltételeit. A klímaváltozás nem ismer határokat, néhány nap, néhány hét áll rendelkezésünkre adott helyzetek kivétésére. Ez a megállapodás jól mutatja, hogy kereskedelmi politikánk európai értékeket és elveket erősíthet. Biztos úr, elveszítettük az Egyesült Királyságot, de továbbra is nagy kereskedelmi hatalom maradunk, és nem léphetünk vissza mindenképpen fontos, hogy védjük az emberi jogokat. A szociális jogok védelme fontos, a környezetvédelmi jogok és a biodiverzitásé. Köszönöm szépen, hete jelentkeztek spontán felszólalásra. Mindenkit tudunk fogadni. Déli képviselő az első a sorban. Köszönöm, elnök asszony. Világos, hogy az üzlet már növekszik Vietnámmal, hatalmas lehetőségek, profitok kerülnek beseprésre, és kizsákmányolja a 100 milliós ország lakosságát mindez. Ezért lobbiznak az európai intézmények és vállalati szervezetek, amellett, hogy ne halasszuk el a megállapodást. A vietnámi nép számára nem jelenti a szegénységből való kiemelkedés, hogy nevetségesen mondta valaki, itt a, a globális dél aknázza ki a nyugat, alása a munkahelyeket olyan országban, amelyek az Európai Unióban működnek. Hogyan, azt sokan kérdezzik, hogyan tudjuk ezt megoldani, ha nem kötő megállapodást? Arrogáns ezek kérdés feltevés. Azt mondják, hogy a vietnámi nép meg tudja szervezni magát úgy, hogy mit ez szűk, ha meghallgatjuk a szakszervezeteket, meg az NGO-kat Vietnámban, meghalljuk a szavukat, azt mondják, ne írjuk alá ezt a megalapodást. Ezt kell kövessük. Köszönöm szépen, Bilba Barándika a következő egy percben. Köszönöm, elnök asszony, biztos úr. A kereskedelmi megállapodások politikája az elmúlt években az Unió részéről megmutatta, hogy ez az egyik leghatékonyabb eszköz a szociális és környezetvédelmi sztenderdjeink elterjesztésére a világon. Ez az emberi jogok területén is előrelépésekhez vezet, ahogy ez látható ebben a megállapodásban is. Államok között nem lehetne megvalósítani ezeket a politikákat, ez pedig a polgároknak is előnyére válik. Egy igazságosabb kereskedelmet szeretnénk, de ne feledkezzünk meg egyetlen ágazatról sem. A védzáradékkal biztosítani kell, hogy a termelőink, különösen a hal- halfeldolgozó cégek legitim érdekeit meg lehessen védeni, és az illegális halászat ne fenyegesse őket tovább. Ha a bizottság nem vonja vissza az erre vonatkozó céljait, akkor ezeket a halászati gyakorlatokat kell megvalósítani máshol is. Köszönöm. Aréna képviselő kapja meg a szót. Merci. Köszönöm egy liberális kereskedelmi megállapodás megszavazása egy kommunista úrütére rendszerrel az emberi jogokat figyelmen kívül hagyva, ez szürrealizmust jelent, de hát Belgium az egy szürrealista ország, és ilyen szempontból aranyérmesek lehetünk. Ugyanakkor lehetséges jobban eljárni ez a megállapodást, illetően a vitarendezési mechanizmus nem fedi le a fenntartható fejlődést, amikor szociális és környezeti jogokról van szó, mert nincs kötelező szankciós mechanizmus. Ezt megváltoztatni, biztos úr, teljes mértékben lehetséges, de ehhez politikai szándék szükségeltetik biztos úr részéről és a parlament részéről. Adjunk még időt a megállapodás módosítására, ahogyan az isd szel tettük annak idején, az egész parlament harcolt és küzdött az ISDS megváltoztatása érdekében. Itt is le kell folytatnunk egy küzdelmet. A fenntartható fejlődés legyen egy kötelező fejezet, szankciókkal ellátva. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Valisz kolléga következik. Köszönöm, elnök asszony. Biztos úr, azt mondta, hogy az emberi jogok aggályra adnak okot Vietnámban Hát Isten szeremére mondja el meg, hogy mikor aggódtak, mikor avatkozott be az emberi jogok aggasztó helyzete az üzleti életbe. Szaudarábiával, Izrael is kereskedünk, ezek a kereskedelmi meglepetések semmi jót nem tesznek a régió polgárainak, megtizedelik a helyi iparágakat, szegénységbe döntik a, a, a parasztokat. A vietnámi népnek semmi haszna nem lesz ennek. A big business talán igen Vietnámban. A fő gond az, az ilyen megállapodásokkal, hogy a külföldi befektetők számára biztosít javakat, előnyöket, meg a multi cégeknek az arbitrációs záradékkal, ám a szociális közvetlenül sztenderek betartását nem büntetik. Vajon milyen esélye van annak, annak, hogy betartatjuk a környezetvédelmi szabályokat ott? Semmi esély nincs erre a Párizs megállapodása hogyan egyeztethető össze? Hát nulla ennek az esélye. Köszönöm szépen, Kányász képviselő. Gracias, gracias, presidenta. Köszönöm, elnök asszony. A tudatlanság nem mentesít az alól, hogy a logikus érveket nem fogadjuk el. A kereskedelem létezik Vietnámban, 43 milliárd euró export és 13 milliárd euró import. Ez már létezik. Most azt akarjuk, hogy ez méltányosan és szabályok szerint történjen? Igen. Ez hozzá fog járulni ahhoz, hogy a fenntartató fejlődés és az emberi jogok jobb helyzetbe kerülnek. Igen, ez megtörténne. Jobb lenne a megállapodást megkötni, mint nem megkötni nyilatkozatokkal nem lehet megváltoztatni a világot, állásfoglalásokkal nem lehet a környezetvédelmet megjavítani. Ez a megállapodás hozzá fog járulni az életminőség javulásához. Ez a megállapodás elérheti ezt a célt, mert meghatároz egy keretet, és kötelezővé teszi annak a megvalósítását. Természetesen figyelmesnek kell lennünk, de a szélsőséges nyilatkozatoknak csak az a célja, hogy szavazatokat nyerjünk vele, ettől nem fognak javulni a szociális jogok és az emberi jogok, és nem fog megvalósulni a fenntartható fejlődés sem. Következő hozzászóló, Zankar képviselő. E, Köszönöm, elnök asszony én támogatom a szabadkereskedelmet, és ezért fogom én támogatni azt, hogy kössük meg ezt a megállapodást. Egy aggályom ugyanakkor van, erről szeretném megkérdezni a biztos urat. Feltételeznünk kell ugyanis, hogy az EU-ba irányuló import az élelmiszer ágazatban növekedni fog. jelenleg negyedik, ötödik ez a listán, a jövőben ennek a súlya növekedni fog. Tehát a kérdésem az, hogy az EU fel van-e készülve arra, hogy kontrollálja ezeket az élelmiszertermékeket minőségi szempontból. Nem fogja ez megzavarni az élelmiszerpiacainkat? Nem lesznek-e -e mm, csempész áruk, vagy nem fognak-e illegálisan alacsony minőségű termékekbe kerülni? Köszönöm, a végén pedig Scholz képviselő kap szót. Köszönöm, elnök asszony. Nézzük meg a 20. század második felét. A vietnámi háború és a szabadkereskedelmi válasz, háborúk, a különféle nagy átulákulások Vietnámban. Itt felmerül az a feladat, amely a világpiac felé való nyitásra irányult, hogy a társadalmi-gazdasági fejlődést ez lehetővé tegye. Nos, Kányos és Zimon kolléga, a szabadkereskedelmi megállapodás megkötésével lehetséges lett volna egy együttműködési megállapodás megkötése, hogy az élet és munkafeltételeket javítsuk Vietnámban, és a klímaváltozás kérdését előtérbe helyezzük partnereinkkel. Itt az ILO alap a munka ratifikálásáról is szó van. A munkajog és környezetvédelmi joga kapcsolatos fejezet még nem hatékony, ezért a megállapodás jelenlegi formájának ratifikálásától a különféle munkagyő szervezetek óvnak. Elnök, köszönöm, és most Hogan biztos úr kap szót. Uh, köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretném megköszönni a ház hozzájárulását a vitával a téma kiértékeléséhez és az EU-Vietnám tárgyalásokhoz. Köszönöm Lange úrnak, aki a szakbizottság elnöke, Burzsá jelentéstevőnek és az árnyékelődőknek, hogy figyelemmel kísérik, és a négy szakbizottsági elnök, akik közvetetten részt vettek, is köszönöm, hogy támogatták a megalapodást. Cecilia Malmström volt biztosasszonynak és a DG Trade munkatársainak is a hatalmas munkát, amit éveken át bele tettek ebbe a megállapodásba. Sokan elmondták, ez a negyedik, ez első a parlament, új parlament által jóváhagyandó megállapodás, és különösen a KKV-k számára lehet fontos, hogy végre kiaknázhassák a ezeket a lehetőségeket a növekedés munkahelyteremtés érdekében. A globális kereskedelem jelenlegi problémái mellett a nyílt szabályokra alapuló szabadkereskedelem szempontjából fontos üzenet ez, és egyetértek abban sokakkal, hogy vannak ugyanakkor még nyitva álló kérdések, amelyeket rendezni kell, és amelyeket folyamatosan figyelemmel kell kísérnünk, hogy Vietnám tartsa vállalásait. Tudom, én is, mik ezek. Ám a konkrét elemeket illetően a kereskedelem sok esetben a piachoz való hozzáférést jelenti, és ez jó az EU-vietnámi kölcsönös érdekek mellett sok termék körében. Ahogy említették, az élelmiszer szempontjában minden export, mint a disznóhús, marhahús, sör, bor, baromfihús exportját lehetővé teszi, ugyanakkor rizs, cukor és egyéb érzékeny termékek esetében garanciákat is tartalmaz, mely bennünket hét. És az elmúlt kereskedelmi megállapodás során az első alkalom, ahol ilyen a eredet megjelölés szempontjából is garanciákat tartalmaz a megalapodás Az Európai Unió pedig egységes entitásnak minősül a növényes átegészség szempontjából. 169 földrajzi származási megjelölés is véd ez a megalapodás. A, persze a, a végrehajtás figyelme kísérése a legfontosabb elem, a bizottság ezt teszi majd. Vietnám komoly erőszetékéseket tesz ezekben az ügyekben, még a megalapodás előtt. A nagyon az eddigi erőfesztések tehát már gyümölcsözőek. Intézmény struktúra szempontjából az a belső tanácsadói csoport, amelyben NGO-k, civil szeretek is részt vesznek, meg a vállalatok képviselői, meg a szolgálatok, amelyek a végrehajtásban szerepet kapnak, szintén benne vannak. Mint mondtam, a végrehajtáson áll vagy bugik minden, ezért a bizottság a következő hónapokban ezt is figyelme kell A novemberi új ö, munkajogi ö, jogszabály a gyülekezési jog és a szakszereti jogok biztosítékát is jelenti Vietnámban, és ö, ilyen értelemben már elkezdte a egyezmény végrehajtását, és 2021-ig van egy menetrendje, és a többi jogi eszköz, mint például a BTK reformját is tervezi a megalapodás végrehajtása. Japánnal is jó példa. A független civil társadalmi szervezeteknek is lehetőséget nyit Vietnámban ez a megállapodás, és ennek van egy menetrendje is. Említettem, hogy 2012 után 40%-kal csökkent a gyermekmunka, és elközelt hívei vagyunk annak, hogy eltörőjük a gyermekmunkát. Egy új cselekvési terv van erre vonatkozóan a 2020 terjedő időszakban. Többre említették az emberi jogok problémáját, joggal. Valóban aggályos kérdés ez a vietnami kapcsolatokban, ám figyelembe kell vegyük, honnan jön az ország Onnan indult. Az elmúlt 25 évben komoly előlépések történtek, különösen a gazdasági területen az emberi jog helyzetnek javítása központi fontosságú számunkra, és az FTA, IPA, valamint a PCA között ö, abszolút kapcsolat van, és hogyha az emberi jogokat súlyosan megsértik, azonnal felfüggesztjük a megállapodást. Van egy éves pár, emberi jogi párbeszéd, éppen jövő héten ül össze ez a bizottság Hanoiban meg vagyunk győződve arról, a problémák ellenére, hogy ez a megállapodás egy jó indító platform arra, hogy a vietnami társadalom és kormány elkezdjen foglalkozni ezekkel a kérdésekkel. Ezért több vietnami NGO úgy nyilatkozott, hogy a megállapodás végrehajtása a civil lett több teret nyílt. Persze Wallis úr és Déli asszony nem uh, voltak figyelemmel erre valószínűleg. A politikai foglyok uh, kapcsán kifejeztük aggályunkat, és van egy névlistánk is, amely a kapcsolatban a legmagasabb szinten is folyamatosan arra kérjük a vietnami felet, hogy bocsássák szabadon őket, és nem csak azt követeljük, hogy ö, szabadon bocsássák őket, hanem hogy tisztességes bírósági eljárást ö, kapjanak, illetve a családjaikkal találkozhassanak. Tehát ez a két megállapodás nagyon fontos és kedvező környezetet teremt ahhoz, hogy ezek a kérdések is folyamatosan napirenden maradjanak. Ha pedig nem volna megalapodás, akkor az Európai Unió kezében semmiféle eszköz nem volna arra, hogy a reform napirendet támogassuk Vietnámban. Az intézményi keret, amely fölállt különböző fórumokon, megtárgyalandó a kérdéseket, és nagyon fontos eleme a megalapodásnak. A környezet védelem szempontjából fontos hogy Vietnámra van egyik legnagyobb hatással a, a környezet, a, a klímaváltozás, ezért is írták alá a Párizsi megállapodást. És a fenntartó fejlesztési fejezetben konkrétan szerepelnek erre pontok, tehát nemzeti hozzájárulások is szerepelnek, ezeket végre kell hajtsák jogilag kötelező módon, ahogy a Párizs megállapodásban is vállalták. Ez pedig megint csak egy jó példa arra, hogy mindez olyan keretet kínál, amely alapján a szabadkeremes kereskedelem révén elvállalások betartatása erősödik. A kereskedelem kormányzás 2019. június 1-én már egy partneri megállapodás tárgya volt az erdészeti, erdőgazdálkodás tárgyában, és minden ö, fai fa, ö, termék importja legális keretek között kell szerepeljen, és ez fontos ez a térség más országa, mint Kambodzsa esetében is. Vietnám vállalta a rendszer végrehajtását különféle engedélyek kiadása révén, amelyek nyomon követhetőek a faipari, vagy fa nyersanyag. Minden stakeholderrel kapcsolatot tartottunk Vietnámban a tárgyalás során, ezek azok a kérdések, amelyek felmerültek, és amelyekkel foglalkoztunk. Persze el kell jussunk a végső célhoz, ami pedig a befektetési válaszolbírósági rendszert illeti a legmodernebb és megreformáltabb keretez az összes eddigi megállapodás során, amit kötöttünk, az arbitrációs mechanizmus a vitarendezésnek egyik legmodernebb módja. Ez a megfelelő módszertan az Európai Bíróság döntése alapján is, amely nemrégben született. Az ICS és a CETA minden eleme szerepel a megállapodásokban, és ez jó kiindulási pont egy multilaterális beruházási választott bíróság felállítására. Azt kell mondanom, hogy azzal, hogy megszabazzák ezt a megállapodást, egy olyan szerződésre szavaznak, amely politikai intézmény nyomást gyakorol, és megfelelő struktúrákat állít fel az emberi jogok, a munkavállalói jogok, a klímaváltozás harc közvetlenül politika érvényesítésére, ha pedig nemet mondunk erre, akkor lemondunk egy olyan eszközről, amely ez irányba hathatna. Ez a megalapodás az eu és a Vietnámot is egy olyan politikai struktúrába helyezi közösen, amely tartalmaz közös célokat azok a szakpolitikai területeken, amelyeket említettek, és ezek számon kérhetőek. Tudom, hogy több kérdés aggálytárgya évek óta, most végre van valamiféle eszközünk, hogy betartassuk ezeket. Legyünk pozitívak, mondjuk ki, hogy az EU a vietnámi nép mellett van, és szavazzunk pozitív módon, szavazzuk meg ezt a megállapodást. Eh, Köszönöm, biztos úr, és Bozsá úr kap szót eh, zárszóként, jelentéstevőként. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt elnökasszony, tisztelt kollégák, kedves biztos úr! A vita végén először is szeretnék köszönetet mondani az Interbizottság tagjainak, az árnyékelőadóknak és Lange úrnak. Az elődöm Jan Zahradil, aki a korábbi előadó volt, neki is szeretnék köszönetet mondani, illetve Hogan biztosnak is a kiváló együttműködésért és azért, hogy helyesen rámutatott, hogy mennyire fontos ez a kereskedelmi és beruházás védelmi megállapodás Vietnámmal. Egy, tehát köszönöm ezt Hogan úrnak. Örülök az ön elköteleződésének a megállapodás végrehajtása mellett, illetve hálás vagyok a bizottság folyamatos segítségéért, amelyel a továbbiakban is támogatni fogja a Vietnámot a reform folyamatban. Illetve a szükséges pénzügyi és technikai támogatást is meg fogjuk nekik adni, hogy elérjék a céljaikat. Kedves kollégák, köszönöm mindenkinek az értékes hozzászólásokat. A legtöbb aggály, amely felmerült a vita során, szintén bennem is felmerült már korábban, ugyanakkor azt gondolom, hogy kellően lefettük mindezeket az aggályokat az előkészítő munka során. Azt gondolom, hogy ezek a megállapodások hatékony eszközként szolgálnak majd, támogatni fogják az alapértékek megvalósulását, illetve egyelőbb feltételeket teremtenek majd. Vietnám elkötelezte magát számos igen fontos intézkedés bevezetése mellett. Én egyetértek önnel, Lange úr, hogy köszönhetően az egyértelmű politikai üzeneteknek a parlamentünktől örömmel mondhatom, hogy a tárgyalások során a vita előtt, illetve az egyeztetés során is a vietnámi kormány tanúbizonságot tett arról, hogy megbízhatóak, illetve egyértelmű politikai akaratuk van arra, hogy ezeket a kérdéseket megoldják. Az Európai Parlament szerepe létfontosságú volt ebben a folyamatban. Továbbra is szorosan nyomon fogjuk követni a fejleményeket, azt, hogy a helyi tanácsadó csoportokban mennyire vehetnek majd részt független szervezetek. A ratifikáció után várjuk a politikai párbeszéd megerősítését, illetve egy közös parlamenti együttműködés létrehozását. A javaslat értelmében a kollégáink csatlakoznak az éves emberi jogi párbeszédhez. Kedves kollégák, Vietnám olyan ország, amely jelenleg is átalakulóban van. Azt gondolom, ezek a megállapodások hozzá fognak járulni ahhoz, hogy a jólét növekedjen, illetve az emberi jogok és az életszínvonal is emelkedni fog. ennek a pozitív változási menetrendnek a megvalósulásához a mi támogatásunkra is szükség van. Ezért én személyesen szeretném megkérni a házban az összes kollégát arra, hogy holnap szavazzon pozitívan mind a két megállapodásról. Így az Európai Unió betöltheti majd a szerepét geopolitikai szereplőként ebben a régióban, és ezzel megmutathatjuk Vietnámnak, hogy megbízható partnerek vagyunk a jelenben és a jövőben is. Köszönöm. Vielen Köszönöm szépen jelentéstevőnek. Ezzel zártuk a téma vitáját, holnap szavazunk róla, délután három pedig felfüggesztjük az ülést. Köszönöm.